szövetség mérlegével kapcsolatban üdvözlöm a nagy hercegség miniszterelnökét, Xavier Betel urat, üdvözlöm Juncker úr, a bizottság elnöke is jelen van, üdvözlöm őt is, Betel úrnak adom meg a szót először, parancsoljon. Mesdames, messieurs les députés. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, megköszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek a luxemburgi elnökség mérlegét. Nyilvánvalóan nem lesz teljes ez a mérleg. A soros elnökséget nagyon nehéz körülmények között tartottunk meg, sokszor drámai helyzetet is, helyzettel is szembesülnie kellett az Európai Uniónak. A gazdasági és pénzügyi válságban elmondhatom, hogy jobban mennek a dolgok, de azért még mindig komolyak a kihívások, illetve a határainkon és olyan helyzet alakult ki, amire mindenképpen válaszolni kellett, tagállami és európai szinten is. Két komoly kihívással szembesültünk még, a migráns válság, illetve a terrorizmus terjedése a világban, különös tekintettel Európára. Tavaly Párizsban követtek el merényleteket. A luxemburgi elnökség megpróbált gyorsan és konkrétan reagálni ezekre a kihívásokra. Ami a migráns, migrációs válságot, illeti a menekültügyi válságot, ezzel kapcsolatban nem szeretnék részletesen nem szeretnék részletebe bocsátkozni. A lényeg az volt fellépésünkben, hogy szolidaritásra kérjük a tagállamokat, illetve megpróbáljuk elérni, hogy méltányos körülmények között fogadják a migránsokat. A menekültek áthelyezésével, áthelyezési politikáját is elindítottuk, hotspotokat állítottunk fel, egy új keretet fogalmaztunk meg, illetve a külső határainkat megerősítettük. Ezeket az intézkedéseket sürgőségi jelleggel hajtottuk végre. Az eredményeket mostantól kezdve láthatjuk majd, de nagyon fontos, hogy a migrációs politikánkat megreformáljuk. Nyilvánvalóan ez még csak elkezdődött, ez még nem ért véget. A 2015. decemberi tanács következtetései szólnak erről. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy idén is folytassuk ezt a munkánkat. Valószínűleg ugyanolyan menekült hullám érkezik idén is, mint tavaly, ezért fontos az, hogy megvalósítsuk mindazokat a döntéseket, amelyről tavaly határozat született. Ezeket kell a valóságban megvalósítani. A Schengeni térség integritása csak akkor tartható meg, hogyha a szabályokat tiszteletben tartjuk. Novembertől kezdve megpróbáltuk elérni azt, hogy a belső határok ellenőrzése is közösségi legyen, illetve azt is előtérbe helyezzük, hogy, helyeztük, hogy csak utolsó lehetőségként hajtsák végre a tagállamok a belső határokon a tagállami ellenőrzést. Prioritásunk az volt, hogy csökkentsük a menekültek beáramlását, de ennek természetesen ára is van, mégpedig az, hogy csökken a népszerűségünk a polgárok között. Bizonyos területeken sikerült eredményeket elérni, de azt gondolom, hogy további erőfeszítésekre van szükség, és mindenkinek be kell tartani a szabályokat. Szolidaritásra van szükség a tagállamok között, nem jogi szolidaritásra, hanem politikai szolidaritásra gondolok. Ez itt nem egyirányú szolidaritás. Tudni kell adni is, nem csak kapni. A Balkán területén, illetve Törökországban partnerországainkkal is szolidaritást kell vállalni. Nagyok az elvárásaink, de meg kell adni a szolidaritás lehetőségét a partnerországainknak is, és itt Lib Libanonra is gondolok. A párizsi támadások megmutatták, hogy Európában a biztonság is nagyon komoly kérdés. Nagyon fontos, hogy ne mossuk össze a migráció, illetve a terrorizmus kérdését. Mindent meg kell tenni azért, hogy egyértelműen kezeljük a dolgokat, tehát nem szabad összemosni ezt a két dolgot. A Charlie Hebdo merényletek után már bizonyos biztonsági intézkedéseket meghoztunk, de azt hiszem, hogy az Európai Unió nem tudott elég gyorsan reagálni. Három év után a PNR irányelvet végre el tudtuk fogadni, ez jó eredmény. Nagyon nehéz körülmények között történt mindez. Gyorsított jelleggel kellett ezt eh, megtenni, és szerencsére számíthattunk az Európai Parlament két illetékes szakbizottságára. Az Európai Parlament nagyon konstruktívan állt hozzá ehhez a kérdéshez, ezért szeretnék köszönetet mondani önöknek. Kitűnő volt az együttműködés az elmúlt hat hónapban, és az Európai Parlament sokat tett azért, hogy számos kulcskérdésben, amely prioritás volt a soros elnökség számára, gyors eredményt érjünk el. A 2016-os költségvetésről szeretnék most beszélni. Az Európai Bíróságot sikerült megreformálni. A PNR irányelv ide tartozik még. Az, az ártalmatlanság vélelmévről szóló irányelv. Aztán a referencia jelzőszámok, illetve az adatvédelem kérdésében értünk el komoly erőrelépést. Mi mindig is úgy gondoltuk, hogy a jogállamiság, illetve a tisztelet alapján kell a párbeszédet végrehajtani az Európai Unión belül. Az elmúlt napok, hetek eseményei bemutatták, hogy ez igenis aktuális felvetés, és remélem, hogy az elkövetkező hónapokban ezt a, ez a párbeszéd elmélyül. Belügyi kérdéseket kellett megvitatni különböző rendkívüléséken. A sertés, hús, illetve a tejipari kérdéseket, és ilyen rendkívüléseken kellett megvitatni. Ami a kereskedelmet illeti, itt is volt előrelépés. Például a különböző, például a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatban, vagy az állami beruházákkal kapcsolatban szeretnék köszönet mondani önöknek is, illetve a társadalmi partnereknek is. Nagyon jó volt a párbeszéd, úgy vélem, a különböző érintett felek között a TTIP-pel kapcsolatban. Számukra a TTIP nem csupán egy olyan egyezmény, mint az összes többi, hanem ne feledjük el, hogy ez megmutatja, hogy képesek vagyunk-e élni azzal a bizalommal, amit belénk helyeztek a polgárok, illetve hogy ki tudjuk-e használni ezt a lehetőséget is. Aztán el kell mondanom azt, hogy több oldalú tárgyalásokban is sikerült eredményeket elérni. Ami a versenyképességet illeti, itt is történt előrehaladás, de úgy gondolom, hogy a Juncker terv értelmében a beruházási tervet tovább kell folytatni, az hát ezzel kapcsolatos munkát el kell mélyíteni. Sikerült a tanácsnak elérni azt, hogy a tőke piaci kérdésben rekordidő alatt megállapodás szülessen, tehát egy általános véleményt sikerült kialakítani a tanácson belül. Aztán a adóügyi átláthatóság területén is nagyon fontos következtetéseket sikerült elérni, illetve az adó alap és a profit átutalással kapcsolatban is. Ez fontos jel a világ többi részének számára, hogy Európa komolyan veszi ezeket a kérdéseket. luxemburgi, Luxemburg fontos célja marad ez a továbbiakban is, az elnökség végével is, még nagyon sok feladatunk van ezen a téren. Aztán fenntartható fejlődésről szeretnék beszélni. A 2030-as agendát, agenda céljait szerettük volna megvalósítani, ennek a ránkeső részét, illetve a COP21-en is jelen voltunk Párizsban a klímaváltozás elleni harcban sikerült célkötözéseket megfogalmazni. Nagyon fontos az is, hogy az Energia Unióban megfelelő irányítást tudjunk mutatni. Bizonyos területeken, például a negyedik vasúti csomagban is sikerült eredményeket elérni, illetve a vasúti utazókra vonatkozó irányelvben is és a vasúti infrastruktúrába is vonatkozóan is sikerült változásokat elérni. Megpróbáltuk azt is elérni, hogy a belügy, az egységes belső piac tovább mélyüljön. Engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Telekommunikációs miniszter vagyok Luxemburgban, és ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy az informatikai hálózat biztonsággal kapcsolatban sikerült nagyszerű áttörést elérni az Európai Unióban. Ennek személyesen is nagyon örülök. Sajnos fiatal tehetségeink arra kénytelnek, hogy elhagyják az Európai Uniót és Ázsiában és az Egyesült Államokban keressenek, keressenek munkát, megélhetést megpróbáltuk elérni azt, hogy egységesítsük az európai telekommunikációs szabályozást ezzel kapcsolatban, hogy a fiatalok ne legyenek kénytelenek arra, hogy elhagyják Európát. Azt gondolom, hogy a Better Regulation kiváló alkalom arra, hogy a jövőben a, az Európai Tanács, a Parlament és a bizottság jobban tudjon együttműködni, és nagyobb átláthatóságot céloztunk meg, megpróbáljuk a költségvetési és bürokratikus terheket is csökkenteni, és ne felejtjük el, hogy ez a jövőben a KKV-k számára is nagyon fontos lesz, hiszen ők jelentik az Európai, Európai Unió gazdaságának gerincét. Természetesen ezt a munkát folytatni kell. Ne felejtjük el a fiatalokat, ne felejtjük el azt, hogy a béke az egyik legfontosabb, az egyik legfontosabb projekt Európában. Én luxemburgi vagyok, Franciaországban tanultam, Erasmus diák voltam Görögországban, Tesszalonikiban tanultam, és sokszor autóval Skopjébe mentem, vagy Bulgáriába, és emlékszem arra, hogy a határon meg kellett állnom, hiszen határellenőrzés volt. Nos, a fiatalok ma ezt már nem ismerik, nem tudják azt, hogy milyen volt, amikor még voltak belső határok, milyen volt az, amikor pénznemet kellett váltani a határon. Nos, ezeket az értékeinket kell megvédeni. Nagyon fontos az, hogy nap mint nap elmondjuk ezt a fiataloknak, és nem szabad, hogy az Európai Uniós projekt, projektet befeketítsük. Az európai integrációt folytatni kell, ez az integráció jelenti a megoldást, a választ a válságra. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyem és uraim, azt hiszem még többet is mondhatnék, de nincs több időm. Nagyon örülünk, örültünk annak, hogy elnökölhet, vagy a soros elnöki tisztet elláthattuk az elmúlt hat hónapban. Szeretnék köszönetet mondani az összes munkatársnak, aki segített ebben a bizottságban, a tanácsban, vagy itt az Európai Parlamentben, illetve luxemburgi oldalon. Köszönöm szépen, nagyon örültünk annak, hogy ezt a tisztet elláthattuk az elmúlt hat hónapban. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Köszönjük szépen a miniszterelnök úrnak, most pedig az Európai Bizottság elnökének, Juncker úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mióta legutóbb találkoztunk, azóta ismét szörnyűséges események történtek Isztambulban és Jakartában. A demokráciánk, amelyeket az Európai Parlament képvisel, és értékeink erősebbek, mint a terrorista fenyegetés. Ezek az események, ezek a tragikus események nem fogják megváltoztatni a, a viselkedésünket, és nem fogjuk engedni, hogy eh, ne, eh, megfélemlítsenek minket. Nagyon fontos, hogy a szabadságunkat, életmódunkat, együttlétünket megvédjük, tehát az egész emberiség értékeit kell megvédeni. a soros elnökség képviselőjének meghallgattuk a értékelését. Megköszönöm a soros elnökség miniszterelnökének a munkát, illetve a miniszterelnökségének is. Szerintem nagyon jó munkát végzett a luxemburgi elnökség. Luxemburg esetében egyértelműen elmondható az, hogy nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. Természetesen mindent lehet javítani, de azt hiszem, hogy kitűnő munkát végzett a luxemburgi elnökség. De 85-ben a luxemburgi elnökség segítségével született meg a egységes belső piac. Vagy 91-ben a luxemburgi elnökség segítségével sikerült elérni azt, hogy megvalósuljon a gazdasági és monetáris unió. Ez volt az, amely aztán lehetővé tette, hogy Európa a csatlakozás a nagy bővítési hullám után képes legyen arra, hogy felvegye ezeket az országokat gazdasági szempontból is. A soros elnökségnek nagyon nehéz körülmények között kellett a munkáját végeznie. A migráció kérdésében is sikeres volt a soros elnökség, hiszen konstruktív párbeszédet szervezett 28 különböző tagállami valóság között, ahol bizony sokszor szöges ellentéte volt egymásnak a tagállami vélemény. a holdpontról sikerült visszahozni bizonyos témákat, például a PNR kérdésben sikerült eredményeket elérni, vagy ott volt az a kormányközi megállapodás, amire az imént utalást tett a miniszterelnök úr. A luxemburgi elnökség nagyon elegánsan vezette a Párizsi konferencián az Európai Unió nevében a tárgyalásokat. Nézzük most a menekültügyi helyzetet. A luxemburgi elnökség és azból miniszter úr nagyon nagy szakértelemmel vezette itt is a tárgyalásokat a tanácsban, és sikerült elérni azt, hogy gyorsan megegyezés szülessen a menekült kérdésben. Megalapodás született tehát a tanácsban, ez azonban még nem valósult meg a menekültek áthelyezésével kapcsolatban. Más kérdésekben is történt előrelépés. Az első hotspotok létrejöttek, a balkáni útvonalon is jobb lett a helyzet, és az elnökségnek hála javult a kapcsolat afrikai partnereinkkel. Erre nagy szükség volt. Hölgyeim és uraim, új eszközeink vannak arra, hogy most már nagyobb hatékonysággal tudjuk felvenni a harcot a migrációs válság jelentette kihívásokkal. Nagyon fontos, hogy közös külső határaikat jobban védjük, és ez természetesen vonatkozik tengeri határainkra is de fontos, hogy javítsuk teljesítményünket, jobban kell kezelni a menekültügyi kérdést. Ez nyilvánvalóan egy hosszú távú munka. A luxemburgi elnökség által elkezdett munkát folytatni kell. Hotspotok, menekültek áthelyezése, partiőrség, megerősítés, ezek mind egybe tartozó kérdések, nem lehet egy, ezeket az elemeket egymástól elválasztani. Az intézkedések összessége jár majd olyan hatással, hogy fel tudjuk tartóztatni a menekült áramlást, és mindenképpen meg kell védeni a Schengeni övezetet. Komoly kockázat az, hogy a Schengeni övezet megmarad-e, megnéz, jelen, jelenleg vannak már ellenőrzések, a, ellenőrzések a határokon, de hogyha ez tovább folytatódik, akkor sajnos annak gazdasági következménye is lesznek, és bizony alapjaiban fogja megrengetni az Európai Uniót, hogyha a Schengeni övezet nem lesz fenntartható. Mindezen nehézségek, mindezen problémák ellenére a luxemburgi soros elnökség kiválóan végezte munkáját, azért, mert soha nem veszítette szem elől a teljes képet. Sikerült feloldania egyik-másik Gordiuszi csomót, nagyon ügyesen tárgyalt, Nagyon sokan vettek részt a munkában, ezért is volt ilyen sikeres. A PNR egy példa a sikerekre. Az Európai Adatvédelmi Rendelet egy másik példa. Ez utóbbi egyébként egy nagyon érdekes luxemburgi történetet példáz. Réding asszony tett javaslatot erre a rendeletre annak idején aztán a luxemburgi soros elnökség felvette prioritásai közé ezt a kérdést, és végül aztán sikerre is vitte ezt a dossziét. Ez egy példaértékű, sőt szinte hazafias siker Luxemburg részéről. Köszönöm ezt és az ezzel kapcsolatos munkát a luxemburgi miniszterelnöknek is. Az egész luxemburgi soros elnökség nagyon sikeres volt. A luxemburgi kormány és a munkában résztvevő munkatársak mind büszkék lehetnek az elért eredményekre. Nagyon szépen köszönjük a bizottság elnökének, most pedig a néppárti frakció részéről Réding asszony kap szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A kisországok képesek arra, hogy jól ellássák a soros elnökség feladatait. Erre példa ismételten Luxemburg teljesítménye, több évtizedes intézményi tapasztalatát használta fel Luxemburg a Lisszamboli szerződés óta. Létezik a soros elnökség, létezik az állandó elnök figurája, illetve van egy külügyi képviselőnk is, de nagyon fontos a soros elnökség feladata, nagyon fontos az, hogy türelmesen cikről cikre képes legyen tárgyalni egy-egy kérdésről a luxemburgi elnökség, és ezt igenis meg tudta tenni a luxemburgi elnökség több akár egy tucat ügyben is igaz ez, például az intézményközi megállapodás, a vasúti csomag, az adatvédelem, a PNR, a bíróság megreformálása kérdésében, és számos mást ismer, ismertethetnék még, számos más példát is felsorolhatnék még. Nagyon nagy szoktudással, ugyanakkor lelkesedéssel és elkötelezettséggel tették ezt, és szeretnék éppen ezért köszönetet mondani a luxemburgi elnökségnek és munkatársainak. A kormány, a luxemburgi kormány nagyon jól irányította ezeket a témákat, nagyra becsüljük ezt. Nikos Schmidtnek, miniszter úrnak köszönetet mondok, aki mindig az Európai Parlament rendelkezésére állt. A COP21 alkalmával is a luxemburgi elnökség kiváló munkát végzett, illetve segítette Franciaországot abban, hogy sikerüljön elérni az eredményeket. Éppen ezért köszönet mindenkinek. Egyébként csak válságokról beszélhetek. Példátlanul komoly válságok voltak ezek. Említették a az előttem szólók a menekültügyi válságot, illetve a terrorizmus okozta válságot. A nacionalista a populizmus és az egoizmus terjedőben van sajnos Európában, ezzel, kell, ezzel szemben kell fellépni, hogy azt akarjuk, hogy közös jövőnk megmaradjon. Vajon mit tehet az elnökség ezzel kapcsolatban, hiszen az elnökségnek hat hónap után vége van, a válságok pedig megmaradnak. A soros elnökség mindent megtett annak érdekében, hogy az Európai Unió alapértékeit megtartsa, a tisztes, a tisztelet, a szolidaritás, a szabadság érdék, értékeiről van itt szó. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig a Szociáldemokrata frakció részéről Delvo asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt elnök úr, kedves kollégek. Én is luxemburgi vagyok, szocialista vagyok, de természetesen és épp ezért természetesen kedves szavakkal fogok szólni a luxemburgi elnökségről, nyilván ezt várták tőlem, tehát köszönet a luxemburgi elnökségnek ezért az elmúlt hat hónapért. Az Unió komoly kihívások elé nézett, és ez még mindig igaz, európai értékeinket fenyegeti, fenyegetik a e, különböző válságok, és azt gondolom, hogy a luxemburgi miniszterek kiválóan kiválóan teljesítették a feladatokat. Nikola Schmidtre utalok először, aki páradhatatlan utazóként mindent megtert a párbeszédért, a szolidaritás értékének megvalósításáért. De voltak kevésbé látványos eredményeik is, nem, fogok az, nem fogom az összes dossziét felsorolni, ahol sikerült elmozdulás elérni, de sokszor évek óta tartó helyzetekből húzott ki minket a luxemburgi elnökség nagyon jó volt a luxemburgi elnökség és a parlament kapcsolata is, példás volt ez az együttműködés. Nem csak az elnökség, hanem az elnökség munkatársai, a különböző segítők is nagyon jó munkát végeztek, nekik külön köszönet, külön hála, főleg azokra gondolok, akik Luxemburgban vagy itt az Európai Parlamentben együttműködtek velünk komoly elkötelezettséget tapasztalhattunk, és remélem, hogy a következő soros elnökség is ilyen módon látja majd el a feladatát. Köszönöm. Köszönjük szépen Delvo asszonynak. Most pedig az EKR részéről Stevens asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Luxemburg prioritásként kezelte a biztonság kérdését, ennek most már láthatjuk az eredményeit is. Így például a PNR dosszi esetében sikert értünk el. Ez azt jelenti, hogy a hírszerzési szolgálatok felhasználhatják az utasok adatait, ez nagyon fontos a terrorizmus elleni küzdelemben. Emellett az Európolnál egy terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó osztály jön létre, amely a dzsihádista internetes tartalmak felkutatását tűzte ki célul, valamint ezen tartalmak eltávolítását. Az adatvédelem azonban továbbra is egy fontos szempont, ezt továbbra is biztosítani fogják. Ami a migrációs kérdés megoldását illeti, itt még egyelőre vannak súlyos hiányosságok, a migránsok áthelyezésére vonatkozó rendszer az egyetlen kézzelfogható eredmény, de a tagállamok továbbra is vonakodnak a végrehajtástól. Európa nem tudja megfelelően megvédeni a külső határait, ez súlyosbította a migrációs válságot. Ezért remélem, hogy a holland soros elnökség ideje alatt egy szisztematikus pushback politikát sikerül folytatni. Mindenképpen meg kell állítani a migrációs áramlatot, Emellett azokat a menedékkérőket, akik valamilyen országban, már menedékjogi eljárás alanyai, nem kaphatnak menedékjogot az Európai Unióban. Fontos, hogy meghatározzuk maximalizáljuk a migránsok számát, az ideérkező migránsok számát, és csak azokat engedjük be Európába, akik a legsérülékenyebb, legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak, csak így tudjuk az embercsempészek vitorlájából kivenni a szenet. Zárásképpen szeretném még elmondani, hogy csalódást okozott a számomra, hogy a brit kérdésről semmit sem szólt, nem szólt egyetlen szót az Európai Unió reformjáról sem, noha ez nagyon fontos kérdés az Európai Unió jövője szempontjából. Köszönöm. Köszönjük szépen! A liberálisok frakciója részéről Gőrenc képviselő kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt tanácselnök úr! Amikor annak idején a prioritásaikat bemutatták az elnökség részéről, akkor sokan elgondolkoztunk azon, hogy hogyan lehet ezeket a prioritásokat megvalósítani úgy, hogy a külső és a belső feltételek és körülmények is igen nehezek július, júliusban egzisztenciálisá vált az Európai Unió probléma köre, hiszen a tagállamok nem álltak készen arra, hogy az Európai Uniót olyan közös kompetenciával ruházzák fel, amely képes arra, hogy a kihívásokat megoldják. Mégis sikerült hihetetlen eredményeket elérni, például rekordidő alatt sikerült elfogadni a 2016-os költségvetés tervezetet, vagy belügyi, vagy igazságügyi szempontból is nagyon jó eredményeket mutattak fel. A klímaváltozás elleni harcban is kiemelkedők voltak, és még szociális és mezőgazdasági kérdésekben is. Megmutatták azt, hogy igenis képesek, volt, képesek lehet, képes lehet egy soros elnökség arra, hogy stagnáló kérdésekben elmozdulást érjen el. Mindezt súlyos válságok közepette, mint például a menekültügyi válság. Vannak olyan tagállamok, amelyek, amelyek képesek arra, hajlandóak arra, hogy ellássák feladatukat menekültügyi válságban, viszont szégyenletes, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem hajlandók arra, hogy a Schengeni térségbe való tagságból fakadó feladataikat ellássák. 24 millió menekült, menekültről is beszélnek. Nos, nagyon fontos az, hogy, meg, hogy el tudjuk látni, illetve be tudjuk fogadni az Európába érkező menekülteket, szolidaritásra van szükség. Európai elkötelezettséget láthatunk a luxemburgi elnökség részéről. Szerint, remélem, hogy egységesebb és szolidárisabb lesz az Európai Unió. Számítunk önökre is. Nagyon komoly tapasztalattal rendelkezik a luxemburgi elnökség, és ezáltal az Európai Uniónak sikerült előrelépnie. Jó lenne, hogyha végre a kormányközi munkamódszerből ki tudnánk lépni, hiszen sajnálatos módon ez bénító jelleggel, lassító jelleggel hat. Jó lenne, hogyha demokratikusabb módon történne az előrelépés. Hatékony és szolidáris Európára van szükség. De ezt az álmot csak akkor hajthatjuk végre, hogyha nagy föderatív lépést teszünk előre. Köszönöm szépen, Görenc úr az Egyesült Baloldal nevében Papadumilis úr. Köszönöm szépen. Bettel úr, Juncker úr, nagyon sajnálom, de sem én személyesen, sem a frakcióm nem eh, tudja osztani azt a gratulációt és azt az optimizmust, amit eddig hallottunk. A luxemburgi elnökség igyekezett, de hát ha megnézzük az eredményeket, eh, igenis nézzük meg, mit ért el a tanács hat hónap alatt. A számok és a tények azért inkább kihozanítóak. Azt gondolom, hogy fel kell állni innen, nem lehetünk ennyire önteltek. Szeptemberben úgy döntöttek, hogy 160 ezer menekültet elosztanak egész Európában. Ez volt a logika. Nézzük meg a mérleget. Néhány százat sikerült, még az egy százalékot sem sikerült elosztani ebből a 160 ezerből. Görögországot pedig lényegében magára hagyták támogatás nélkül ebben az ügyben. Ott több százezer menekült van. Aláírtak Törökországgal egy keretmegállapodást, de Timmermans úr is azt mondja, hogy semmi sem változott ettől. A menekült áradat erőssége esetében a törökök pénzt szeretnének, csak hát nem kívánják végrehajtani a döntéseket a nemzeti törekvések, a nacionalizmus, az önzés oda vezet, hogy sokan nem akarják Schengent, kevesebb Schengent akarnak, de ha Schengen összeomlik, az euróvezet is összeomlik. Ez nem csak a demokrácia szempontjából, a menekültek szempontjából rossz, hanem a gazdaság szempontjából is. Munkanélküliség, szegénység még inkább elterjed majd. Itt az ideje tehát, hogy ne gratulációkat cseréljünk ki, hanem kezdeményezőek legyünk, hogy a két legnagyobb problémát kezelni tudjuk. Egyrészt a gazdasági növekedés, a munkanélküliség, másrészt pedig a menekült áradat kezelése. Pedomilus úr, után Bütikufer úr a zöldek nevében. Igen, tisztelt elnök urak, miniszt, miniszterelnök úr, az önök elnöksége tervekből és eseményekből állt a tervek végrehajtásában nem egyedül felelősek, hát és vannak események, amiről meg egyáltalán nem tehetnek. Most persze össze lehetne vetni azt, amit terveztek, és amit sikerült megvalósítani. Nyilvánvaló véleményem szerint, hogy vannak pontok, ahol nem voltak különösebben sikeresek. Például az európai kereskedelmi politika, vagy az iparpolitika új mérlege, a Small Business Act, az európai szemeszter ökologizálása, környezet kímélő megközelítése, de azért, ha összeadunk mindent, akkor inkább pozitív mérleget tudok vonni. Két dolgot szeretnék elővenni ebben az ügyben, az adatvédelmi alaprendelet, amit siker, sikerre vittek, és ön személyesen is, és a miniszterasszony hozzájárulása a Párizsi Klímakonferencia sikeréhez. Köszönöm szépen ilyen értelemben az elnökséget. Viszont ha megnézzük az egészet, átfogóan közelítjük meg, ennyi sokat beszéltünk már erről, elmondhatjuk, hogy Európában létrejön egy új normalitás. Ez pedig azt jelenti, hogy számos válság és kihívás jelentkezik az új normalitás keretében. Ezt el kell fogadnunk, ez nem lesz gyorsan megváltoztatható. Sokkal nagyobb a szembeszél, mint ahogy eddig megszoktuk. Erre rá kell hangolódnunk. Ez félelmekhez vezet a polgárok körében, mert féltik a stabilitásukat és a biztonságukat. És ha nem akarjuk, hogy a félelem politikája növekedjen ebben a helyzetben, akkor igenis egy sikeres politikát kell bevezetnünk, a remény politikáját, de ez nem egy retorikai kihívás bármennyire itt beszélünk a Hope and Change ügyében. Arról van szó, hogy megoldásokat kell kínálnunk, nem pedig reményt a változásra összességében, mert a polgárok ez alapján fognak bennünket megítélni. Az elnökségük elején azt mondták, hogy a polgárokra kell hallgatni, ez egy központi felvetés, nyilvánvaló, de a polgárokra ott is hallgatni kell, ahol esetleg nem azt mondják, amit mi hallani szeretnénk, és ha azt mondja Betel úr, hogy a TTIP-ben esélyt kell látni, de oda kell figyelni a polgárokra, és ön ezt akkor nem teszi meg, hogy, mert a polgárok az Eurostat szerint egyre nagyobb számban bírálják ezt, és azt mondják, ez így nem mehet tovább. A polgárokra hallgatni az azt jelenti, hogy változtatnunk is kell, és változnunk kell. A szolidaritásban osztozunk természetesen, és nem csak akkor van szolidaritás, amikor mi kérjük a szolidaritást, hanem mások kérik. Tehát például Lengyelországtól elvárjuk, hogy legyen szolidáris a menekültekkel. Ez azt jelenti, hogy a Nord Stream esetében, az északi áramlet esetében mi, mi legyünk szolidárisak a lengyelekkel szemben, mi is adjunk nekik valamit. Harmadsorban azt mondja, hogy ne bújjunk vissza nemzeti falak mögé. Igenis, a nemzeti... Ö, jelleg és a közös unió egy mérlegét kell kialakítanunk. Ez a lényege a Brexit vitának is. A menekült politikában pedig egy dolog világos, ezt ki kell mondanunk. Van egy európai stratégia, amely szembe, szemben áll összeügyeztethetetlenül a nemzeti stratégiákkal. Mindeddig az európai megoldást a német pozíció védte meg, hogyha Bütikufer úr, végére kell érnie, mondja az elnök, hogyha itt eh, nem tesznek eleget ennek, akkor európai katasztrófára számíthatunk. Az EFDD nevében Vali úr. Köszönöm, elnök úr ismételten egy európai paradoxont élhetünk meg a luxemburgi elnökséggel, a luxemburgi elnökség azzal, azzal dicsekszik, hogy hihetetlen eredményeket ért el, például az adóügyi kérdésekben én az, az tax rulingra gondolok, amely egyértelművé teszi, hogy információ cserére van szükség adóügyi kérdésekben. Nos, el kell mondjam, hogy valójában ez nem az átláthatóságot biztosítja, nagyon limitált, ennek nagyon korlátozott ennek a, ennek a dokumentumnak az érvényessége. Hihetetlen paradoxról beszélhetünk állami támogatással kapcsolatban. arról is beszélnie kéne a luxemburgi elnökségnek, hogy milyen forrásokat mond el Olaszországtól, vagy más déli országoktól. Sajnos bizonytalanságot szült a luxemburgi elnökség a vállalatok számára. Beszélhetnek mindenféle kitalált eredményekről, de valószínűleg a valóságról kevesebbet fognak mondani, ez egészen más a multinacionális cégek több milliárd eurót nem fizettek be adóként Luxemburgban. Juncker úr is itt van, hadd mondjam el neki, hogy szívesen várj, hogy, hogy nagyon várjuk már látogatását a TAX szakbizottságban. Jöjjön el, és egyszer mindenkorra mondja el, hogy mi a helyzet ebben az ügyben, Sajnos ezt eddig nem tette meg, és így nem túl szava hihető. Köszönöm. E Köszönjük szépen az ELNE frakció részéről, Löpen asszony kap szót. Tisztelt luxemburgi miniszterelnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt luxemburgi elnökség. Nos, a luxemburgi elnökség a LuxLeaks-el kezdődött. A Luxemburg nagyon profin megrendezte ezt az adóügyi kivételt a multinacionalis cégeknek. Aztán úgy, tűnt, úgy tűnt, hogy az európai képviselők ezt szőnyeg alá söprik, jó, akkor csaljunk, ne figyeljünk erre oda, ne beszéljünk arról, hogy a, hogy a különböző tagállamok hogyan szedik be az adójukat. A luxemburgi csalás hálózatot valahogyan kompenzáljuk, ne beszéljünk inkább róla. Vége van most a luxemburgi elnökségnek, a migránsok pedig nagyon nagy számban érkeznek Európába, hihetetlen sokan vannak most is úton Európa felé, és ne felejtjünk el, hogy 200 német nőt molesztáltak vagy erőszakoltak meg Kölnben, ez is hozzájuk kapcsolódik. Védjük meg civilizációs értékeinket, meg kell védeni a nők szabadságát. A nőknek tudni kell szabadon mozogni a városokban, egészen más kulturális értékekkel rendelkeznek a migránsok. Itt az ideje annak, hogy megállítsuk a migránsok folyamát. Azt hiszem, hogy túl nagy árat fizettünk idén. Az iszlamista terroristák egy, foly, egyre több merényletet követnek el Európában. Rendkívül nagy szükség van arra, hogy ellenőrizzük külső határainkat, ez kell ahhoz, hogy biztosítsuk az európai polgárok biztonságát, de ennél többre van szükség. Nagyon nagy szükség van arra, hogy megreformáljuk az egész hozzáállásunkat. A multikulturalizmus egyáltalán nem segít, ez megoszt. Minél hamarabb visszamennek a menekültek oda, ahonnan jöttek, annál jobb. Das úr kap most szót a függetlenek részéről. szót az unió féléves soros elnökségétől nem várható el hogy a felhalmozódott problémákat megoldja az azonban elvárható hogy a fő kérdésekre jóirányú válaszokat adjon. az elnökség szlogenje a következő volt egy unió a polgárokért. a szándék a polgárt álltsuk a középpontba olyan európára van szükség amely közelebb kerül polgárai várakozásához. nos ez nem teljesült. a migránsválság mutatta meg ez az úgynevezett politikai elit mennyire messze van az európai lakosság akaratától. a prioritások között gy nevezte meg a migráció ügyét a migráció szabályozása. ennek eszköze a kvótarendszer. nem megoldani és megálltani akarta az inváziót csak kezelni szabályozni. nagy felelősség terheli ezt az elnökséget is hogy másfél millió bevándorló érkezett és ezzel veszélybe került az európai kultúra identitás és a polgárok biztonsága. az egyetlen pozitv lépés a törökországgal való kapcsolat lett volna ott megálltani a bevándorlást de nem sikerült érvényt szerezni a megállapodásnak. egy másik kudarcos terület az oroszországhoz fűződő viszony a szankciók kiterjesztése mind időben mind tartalomban. nem sikerült elérni a szándékolt célt hogy putyin elnököt meggyengtsék ugyanakkor nagyon sok európai uniós tagországnak és vállalatainak a szankciók óriási károkat okoztak. a mérleg kudarc. köszönöm szépen! a néppárti frakció részéről kelam képviselő köszönöm szépen! luxemburg a legnagyobb legmélyebb európai válság idején vette át a soros elnökség tisztét, ugyanakkor az elnökség nem pánikolt, nem habozott, egy nagyon elegáns, professzionális módon vezette le a soros elnökséget, és a bizottság elnökével szorosan együttműködött. A kisebb tagállamoknak van egy előnye, mégpedig az, hogy jóval hitelesebben tud fellépni közvetítőként. Észtország két év múlva tölti majd be a soros elnöki tisztet, és szeretne tanulni a luxemburgi tapasztalatokból. Három dolgot jegyeznék meg, először is, ami a kiberbiztonságot illeti, két jelentős sikerről számolhatunk be. Először is egy informális megállapodás született az egyik irányelv esetében, és volt egy formális politikai megállapodás az adatvédelmi csomagról és Ez a kettő képezi a digitális Európa és a kiberbiztonság gerincét, alapjait. Másodszorban nagyon örülök annak, hogy a luxemburgi soros elnökség ideje alatt Fentartottuk a szankciókat Oroszország agresszív magatartásával szemben, annak ellenére, ami Szíriában és az iszlám állam kapcsán történt. Az EU hitele szempontjából elengedhetetlen, hogy fenntartsuk ezeket a szankciókat mindaddig, amíg a Minszki megállapodás feltételeit nem teljesítették teljes mértékben. Harmadsorban nagyon jónak tartom, hogy a tanács támogatta a strukturális és beruházási alapok egyszerűsítését, ezáltal hozzájárulva a KKV-k könnyebb hozzáférésének megvalósításához. Megkísérelték a közös mezőgazdasági szabályokat is egyszerűsíteni, ugyanakkor ez egy olyan kihívás, amely továbbra is fennmarad, és amelyel meg kell birkóznia a következő soros elnökségnek is. Továbbra sincs igazi közös mezőgazdasági politikánk, ehelyett 28 különböző nemzeti mezőgazdasági politikát folytatunk, és a közös nevező csupán az, hogy ugyanabból az EU forrásból kívánnak mindannyian pénzeket biztosítani. Ezért a kap továbbra is csak bonyodalmak forrása marad, de mégis Luxemburg nagyon jó munkát végzett, köszönjük. Köszönjük szépen Kellem úrnak, most pedig az SND részéről Szent úr kap szót. 2015 második felében a luxemburgi soros elnökség és az Európai Bizottság megpróbálta az Európai Uniót kijuttatni a válságból. De tekintve a görög válságot és a migrációs válságot is megállapíthatjuk, hogy csak tűzoltás történt, az események irányították az EU-t, és nem fordítva. Sajnos azt kell látnunk, hogy az elveink már nem egyeztethetők össze a valósággal, a múltnak felelnek meg, de a jelennek nem. Az elmúlt hónapok válságai ezt világosan megmutatták, és hogy az ember csak tűzoltással foglalkozik, akkor a stratégiára már nem marad idő, ugyanakkor azonban azt látjuk, hogy a stratégiáinkat is felül kell vizsgálni, Az európai projekt modelljeit kell felülvizsgálni, és azt az irányt, amelyet eddig követtünk. Egy új politikai koherenciára vonatkozó elgondozásra van szükség, új migrációs politikára, globalizáció hatásait másképpen kell kezelni az eddigiekhez képest, és tenni kell a munkai teremtés területén is. Köszönöm. Köszönjük szépen az LKR részéről Kirk Hope úr kapszót. Elnök úr, Tisztelt miniszterelnök úr, Juncker úr, szeretném megköszönni az elnökségnek az erőfeszítéseit a PNR megállapodás kapcsán. Ez volt az egyik legnagyobb kihívás a parlament számára is. Nagyon nehéz időket élünk, így különösen nehéz feladat volt ez. Fontos, hogy ezt az irányelvet mielőbb elfogadjuk a parlament részéről is, hogy mielőbb a tagállamok kezébe adhassuk a szükséges eszközöket, emberéletek forognak kockán. Az Európai Unió állandó relokációs mechanizmusának a jelentéstevője vagyok. A következő fél évben nagyon nehéz kérdésekkel szembesülünk. Új megoldásokra van szükség egy olyan rendszer keretein belül, amely rendkívül bonyolult, de nagyon fontos mindeközben az is, hogy a már meglévő szabályokat is megfelelően végrehajtsuk. Sok probléma ugyanis abból fakad, hogy a meglévő szabályokat nem hajtjuk végre, nem tartjuk be megfelelően. Hogyha nincs végrehajtás, akkor nem érnek a szabályok sem semmit, de remélem, hogy az elkövetkezendő hónapok során a végrehajtásra helyezzük a hangsúlyt. Köszönöm, köszönjük szépen. Most a GUE részéről Sunti szúr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, bizottsági elnök úr, miniszterelnök úr. Az önök elnökség lehetőség eh, nem csak a görögök számára, hanem mindenki számára, aki azt hiszi, hogy Európa a demokrácia otthona, tulajdonképpen egy pucsot jelentett Görögországgal szemben. Az önök elnöksége volt az, amikor az Európai Központi Bank bezáratta a bankokat, és eh, egy csőddel fenyegetett. Ez volt az az időszak, amikor a görög nép eh, akaratát egyszerűen kihajították. Igenis, kétharmadban nem akarták az emberek ott a memorandumot. Ezt nem vették figyelembe, egy programot kényszerítettek a mostani kormány tűrése mellett a görög népre. Igenis, ez súlyos szociális nehézségekhez vezetett. Az önök elnöksége alatt minden nemű humanizmus véget ért, mind a migránsok, a menekültek a tengerbe fulladnak a földközi tengeren, önök pedig nem tesznek semmit. Nos, az önök elnöksége, miniszterelnök úr csalódást jelentett mindazok számára, akik úgy gondolták, hogy az Európai Unió a szolidaritás, a humanizmus értékeire épülhet és támaszkodhat. Az európai népek jövője nem lehet ez az Európai Unió, vagy egy ilyen Európai Unió. Ez nem lehet az európai népek jövője. A munkanélküliség, a rasszizmus, a recesszió és a humanizmus figyelmen kívül hadása. Most pedig Piszortó asszony következik. Discutiamo oggi... Köszönöm, elnök úr. A luxemburgi elnökség mérlegét vonjuk már meg, szerintem ez egészen katasztrofikus volt. A félelem nőtt meg ebben a hat hónapban egyre több terrortámadás történt, gondoljunk arra is, ami könyvben történt, a rengeteg migránsra Európa semmit sem tett, sőt, mint egy tettestárs volt. Multinacionális cégeknek segít Luxemburg, ezt se felejtsük el. Juncker úr volt Luxemburg miniszterelnöke, amikor ez az adóügyi válság kirobbant, és úgy tűnik, hogy nem is szégyenkezik emiatt. Jó lenne, hogyha kicsit szégyellené magát legalább Juncker úr és az összes kollégája. Elegünk van abból, hogy az erő hogy az erő Európájában kell érni, ahol a bankok és a kormányok döntenek mindenről a becsületes polgárok éheznek, viszont a gazdagok zsebébe egyre több pénzt dugnak. Most pedig a szocialista frakció nevében Miken, Mamikin szor, köszönöm szépen, elnök úr kedves kollégák, sosem egyszerű egy kis ország számára, főleg, hogyha olyan országról van szó, amit számosan megszálltak már a történelem során, és hatalmas szomszédok veszik közül. Ennek ellenére Luxemburg igenis szereplője vált az európai integrációs folyamatnak, igenis nem számít, hogy meg, milyen méretről van szó. A szemeszter egy nehéz szemeszter volt, amelyben feladat kellett vállalniuk, hiszen a migránsválság, a menekültválság romlott, és elő kellett készíteni a párizsi csúcsot és környezetvédelmi csúcsot. Igen, is meg kell védeni a külső határokat, a radikalizációval szemben is fel kell mm, lépni, ez csak hosszú távon lehet eredményes. De nézzük az európai PNR rendszert, az európai bírósági rendszer megreformálása is nagyon fontos. Igenis, hogyha az én országom Lettország nem vett volna részt ebben a munkában a saját elnöksége alatt, akkor nehezebbet volna ezt előkészíteni, hiszen mi voltunk az elnökök Luxemburg előtt. Köszönöm szépen pedig. Most pedig anemansor következik. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja anemansor A luxemburgi elnökség úgy ért véget, mint minden más elnökség. Mit hallunk a mai napon is? A gratulációkat, a kölcsönös válveregetés következik. Milyen jó volt minden, milyen, milyen ügyes volt mindenki. De hát azt is látni kell, hogy ez tulajdonképpen így nem folytatódhat, mert úgy azt mondják, hogy nagyobb Európai Unióra van szükség, haladásra van szükség, ez részben sikeres, és a fiskális uniót is elindították. Jó, persze a LuxLeaks botrány nehézségeket okozott, ez némileg frusztrált, és a nyitott határok mellett is kitartottak, de itt az eurokraták körében, az EU fanatikusok körében ez óriási öröm. Amit bírálnak, az tulajdonképpen az, hogy a tanács túlságosan fékezte e, ezeket a folyamatokat. Nem tudom, miért kéne gratulálni önöknek. Tesszó úr. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt Juncker úr, kedves kollégák! Én kicsit máshogy szeretnék köszönetet mondani a Luxemburg elnökségért, mint a többi kolléga. Nagyon jó volt az együttműködés a parlamenttel, és nagyon nagy figyelmet fordított a legfontosabb témáknak, amelyek meghatározzák az Európai Unió jövőjét. Az intézményes kérdéseknek nagyon nagy figyelmet szentelt a soros elnökség. Európában nagyon fontos az, hogy olyan vezetőink legyenek, amelyek bátrak, amelyeknek jövő képük van, és amelyek tudatában vannak annak, hogy mennyire fontos Európa léte. Azt hiszem, hogy ezt ismételten tapasztalhattuk ma a luxemburgi elnökség részéről. Aztán az Európai Unió szociális dimenziójával is sokat foglalkoztak a gazdaság és monetáris unióban, például szociális paraméterek is vannak. Ezt még ugyan nem értük el, de helyes irányba történt az elmozdulás, és számítunk arra, hogy jövőben is folytatódik ez a trend. Még egy dolog, a menekültek és migránsok kérdésének közösségi vététele nagyon fontos a júliusi megegyezés komoly előrelépés volt abba az irányba, hogy legyen végre egy közös menekültügyi politikánk, és remélem ezt megvalósítja majd a következő soros elnökség. Tehát egységes biztonsági politikára van szükség, és egységes védelmi politikára is. Több Európában van szükség, nem keves, kevesebb Európára. Köszönöm szépen, most pedig az ECR nevűben Csárnecki úr következik. Jó. Akkor a spontán hozzászólások következnek. Schwab Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, én a luxemburgi elnökséget három szempontból értékelem, méghozzá pozitíven. Egyrészt miniszterelnök úr és a munkatársainak is szeretnék gratulálni a bravúros munkához, hiszen van egy hagyományuk, kisebb országként működnek az Európai Unióban, de így sikerült az európai IT biztonsági struktúrában kompromisszumot elérni. Ez nem olyan egyszerű, mert együtt tanácsként és parlamentként a bizottság javaslatát lényegesen javítani tudtuk, bár el kell, hogy mondjam, akkoriban nem Jean-Claude Juncker volt még a bizottság elnöke, és szerintem így sikerült olyan eredményt elérni, amely a határokon átnyúló infrastruktúrák fejlődését lehetővé teszi a digitális korszakban ez nem volt egyszerű, köszönöm szépen, hogy sikerült elérni a második pont. Már többen említették az adópolitikát. Valóban a luxemburgi elnökségre ez árnyékot vetett némileg a következtetés az kell, hogy legyen, hogy nézzük meg, hogy sikerül egyrészt a tagállami hatáskört megőrizni, egy európai szolidaritással kombinálva. És most azok, akik a luxemburgi elnökséget nagyon bírálták, azok legyenek óvatosak, mert nem tudhatják, hogy az Európai Bizottság adott esetben még nem nézi meg az országukat, ahol az adó függetlenséget, szolidatásként. Egy utolsó pontot, elnök úr, ha megengedi. Betelor, nagyon örülök annak, hogy nem volt szükség arra, hogy a bizottsági elnök külön csúcsot hozzanak létre az önök megválasztása után. López Aquilar úr. Se hablado en este debate de los logros de A mai vita során beszéltünk már arról, hogy milyen eredményeket ért el a Luxemburg elnökség, de arról nem beszéltünk eleget, hogy milyen ügyek vannak még mindig blokkolva a tanácsban, nem egy éve, hanem több éve. Például a pénzügyi érdekek védelméről szóló kérdés, amely termés aminek vannak büntető jogi vonatkozása is, ez évek óta blokkolva van. Vagy ott van a hozzáadott érték adó is, ez rendkívül fontos számukra, és úgy gondoljuk, hogy az Európai egy nagyon fontos forrás. Decemberben érkezett meg az Európai Bizottság ítélete ebben az ügyben, mégpedig az volt az, az Európai Bíróság ítélete, hogy a tagállamokban bünteti jogi kérdésekben öm, kell érvényt szerezni az Európai Unió pénzügyi érdekeinek. Ez az úgynevezett PIF irányelv. Reméljük, hogy ez az irányelv, amely a Európai Unió pénzügyi érdekeiről szól, végre elindul a holland, holland elnökség alatt. Köszönöm szépen, Marias kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A luxemburgi soros elnökség nem tudta kezelni a migrációs válságot, kudarcot vallott ezen a téren, Görögországot egy hatalmas menekülttáborrá alakították, több ezer menekült állomásozik a különböző görög régiókban és az égei szigeteken, égei tengeri szigeteken. Ez a migrációs politika, miniszterelnök úr. Nagyon kevés menekültet fogadtak be a tagállamok decemberig, körülbelül 184 menekült áthelyezésére került sor a tagállamokon belül. És mi a helyzet Törökországgal? Hiszen tudjuk, hogy Törökország és a török hatóságok támogatják az embercsempészeket, egyelőre semmit nem tettünk ez ellen. Vannak adataink, tudunk erről, mégsem teszünk semmit. Mindazonáltal a Frontexet is támogatjuk, ezáltal egy olyan mechanizmust hozunk létre, amely lehetővé teszi a beavatkozást megkerülve a kormányok akaratát, ezáltal sérülnek a szuverén államok sérül a szuverén államok akarata. Beres köszönöm szépen, Betel úr, Juncker úr, üdvözlöm Önöket! Egy olyan országból származnak, amely alapvetően közösségű szellemben él, és tudjuk, hogy Luxemburg mindent megtesz azért, hogy például a terrorizmus elleni harcban előrelépjen Európa, vagy Említhetném a PNR témát is. Itt komoly előrelépés történt, de a jövőre nézve nem gondolják, hogy kicsit most már ennél többre van szükség? Nem gondolják, hogy a hírszerzésnek is van itt helye? Van még egy dolog, ami az amerikaiak számára prioritás volt szeptember 11 után, és amire ma csak Franciaország utal prioritásként, a terrorizmus finanszírozásáról van szó, a terrorizmus finanszírozását meg kell akadályozni, gyakorlati használ, vagy gyakorlati meg jelenése is vannak ennek, például a úgynevezett előre fizetett telefonkártyáknak, telefonkártyákat előszeretettel használják a terroristák. Kérdésem Juncker úr és a holland elnökség felé, hogy vajon mit tesznek ezzel kapcsolatban. Sajnos nem nagyon foglalkoztunk ezzel. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kelly úr kapszót. Parancsoljon, Kelly úr. Köszönöm szépen. Nem gondoltam, hogy megadja nekem a szót, ezért lepődtem meg. Angolul folytató, folytatom. Sokszor a legjobb a legkisebbektől várható, igaz az emberekre, most itt magamra gondolok némileg, de igaz ez a kisebb tagállamokra is, hiszen Luxemburg az Európai Unió legkisebb tagállamai közé tartozik, mégis kiváló munkát végzett az elmúlt hat hónap során. Nagyon sok területen előrelépés történt, és a soros elnökség nagyon hatékonyan működött, főként azon a területen, amelyel én is foglalkoztam, ez pedig az adatvédelem. Az adatvédelmi háromoldalú egyeztetések során a soros elnökség képviselője nagyon fair módon járt el, igazságos módon, nagyon kompetent volt, és úgy gondolom, végül a luxemburgi soros elnökségnek is köszönhető, hogy sikerült lezárni ezt a dossziét. Nyilván nem mindenki megelégedésére, de mégis egy nagyon jó szabályozást született. Biztos vagyok abban, hogy kiállja majd az idők próbáját ez a szabályozás, Köszönöm szépen a luxemburgi soros elnökségnek. Nagyon szépen köszönjük Kelly úrnak. Fundulis úr, ügyrendi felszólalása van, parancsoljon. Elnök úr, minden tiszteletem az öné, de mégis szeretném elmondani a következőket. A parlament független képviselőit ugyanúgy választották meg, mint az összes többi képviselőt, de mégis azt tapasztalom, hogy a catch the eye eljárás során, tehát a spontán felszólalások során sohasem kapunk felszólalási időt. A független képviselők egyébként is nagyon ritkán tudnak felszólalni, és én azt figyeltem meg, hogy a különböző frakciók közül mindig ugyanazok kapják meg a szót, de bennünket kizárnak ebből a spontán felszólalási lehetőségből, ezt a problémát meg kell oldani. Elnézést, kedves kolléga, független kollégák nem jelentkeztek a catch the eljárás során, és Balcó úr a vita során felszólalhatott a függetlenek részéről, úgyhogy ilyen ebben az értelemben az önkritikája alaptalan. Mavridis úr következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a vitát összehasonlítatom azzal, amit az elmúlt hónapokban újra és újra láttunk, az a folyamatos, intenzív törekvés, hogy Erdogan bevonjuk a megoldásba, holott ott a jogállamiságot, az emberi jogokat sértik Cipruson például, és újra is újra támadja a saját embereit. Most hivatkoznék az értelmiségiekre, az egyház, a kurdokra, akiket megtámadnak, és folyamatosan tűz alatt tartanak. A kérdésem a következő. Egyébként ez a bizottsághoz fordulok a kérdéssel. Úgy gondolják, hogy az Erdogánnal szembeni politika az elmúlt hónapokban hatékonynak bizonyult, és itt tényleg az Európai Unió elveiből, erkölcséből indulunk ki, vagy talán valami másról van szó. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ezzel lezárul Catch the Eye eljárás, és a bizottság nevében Jónker urat halljuk. Elnök úr, mondja a bizottsági elnöke, túl sok kérdést nem tettek fel az Európai Bizottságnak, éppen ezért azzal nem kell túl sokáig foglalkoznom, amit tőlünk kérdeztek, mert a megjegyzések tulajdonképpen gyakran túlságosan bírálták az én hazámat jogtalanul, és többször is reagálhattam erre. Éppen ezért megtakarítom magamnak és önöknek azt, hogy erre reagáljak. A Viszont az Európai Bizottság kapott néhány kérdést, például a titkos szolgálattal való együttműködések együttműködés témája vetődött föl. Ez egy igazi téma, nem nagyon van előrelépés. A titkos szolgálatok annyira titkosak, hogy nem értjük, hogy hogyan lehetne velük együttműködni. 2001-ben a New York és Washingtoni támadások idején Guy Verhofstadt elnöksége alatt egy európai tanács arra jutott, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy együtt működjünk az Európai Unió tagállamainak titkos szolgálataival. Nem nagyon történt után semmi. Aztán azt tudtuk meg, hogy bizony egyértelmű, hogy nem volt megfelelő az együttműködés a szolgálatokkal és a rendőri szolgálatokkal, és bizony ennek a következménye is az, hogy történtek súlyos drámai események. A terrorizmus finanszírozása elleni harc is olyan kérdés, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Az Európai Bizottság akció tervet fog ebben a témában benyújtani február hónapban. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Betel miniszterelnök úr kap szót. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az összes képviselőnek, aki részt vett a mai vitában. Egy kérdést tettek fel az Egyesült Királysággal való kapcsolatunkról, még nincs meg a végső szöveg, de valójában ez nem a mi kompetenciák, illetve nem a mindenkori soros elnökség kompetencia, mindenkinek a feladata az, hogy az Egyesült Királysággal való kapcsolatot javítsuk, ezért nem beszéltem erről. Papadimulis úr és kollégái is, görög kollégái is említették a migrációs kérdést. A szolidaritás valóban nem egyirányú, és amit az az elkötelezettség, amelyeket megtettek bizonyos tagállamok, ezeket tiszteletben kell tartani. Nem csak Görögországról van szó, Németországról beszéltünk, ez egy célország. A célországnak is nagyon komoly költségei vannak. Aztán ott vannak a hotspotok, sajnos ezek nem működnek úgy, ahogy azt elképzeltük. Úgyhogy a görögök feladata is, hogy kicsit hatékonyabban működjenek a hotspotok. Szerintem nem hagytuk magára a Görögországot. illetve a többi érintett országot. A luxemburgi elnökség például azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy a stabilitási paktumot valahogy annak függvényében figyelje, hogy le, le, lehet-e valahogyan kompenzálni a migrációs bizony, a, ezzel kapcsolatos költségeket. Löpen asszony 9.25-kor érkezett, 9.47-kor már elment, úgyhogy nem is fog neki válaszolni. Hallottuk azt, hogy a luxemburgi elnökség az adógyi kérdésekben tehetett volna többet is, például tagállami hatáskörbe tartozó kérdésekben. azt hiszem, hogy nem érdemes kommentárra az a megjegyzés, amely Luxemburgot nagyon negatív színben tüntette fel. Beres asszony, terrorizmussal kapcsolatos kérdése, igaza van. Luxemburg is támogatja azt, hogy a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban rendelkezzünk. Juncker úr említette, hogy elvileg működnie kell egy titkosszolgálatokkal való együttműködési rendszernek, erről beszélünk, hogy ezt hatékonyabbá tegyük. Aztán López Aguilar úr. Nagyon fontos, hogy az áfa csalásokkal foglalkozzunk, és ezeket a problémákat kibizsgáljuk, illetve érvényt szerezzünk az EU énekeinek. Megköszönöm a dicsérő szavakat, amivel a luxemburgi elnökséget illeték, bár voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy a luxemburgi elnökség tehetett volna többet. Tagállamaikon belül, illetve az unión belül is gond az, hogy a hidak egyre a hidak egyre gyengébbek a különböző korosztályok között, a generációk között, a különböző vallások között, a közösségek között. Nagyon fontos, hogy ezeket a hidakat ápoljuk, figyeljünk oda az állapotukra. Mindenkinek köszönöm a szavakat, és sok sikert kívánok a holland soros elnökségnek. President. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr.